Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, second part of our meeting. Um, point number eight, exchange of views on space strategy with, uh, with Mr. Maros Shep. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az űrstratégia lesz a következő témánk, ahol a Sefkovics, illetve Kérkovszka biztosok vesznek részt az Európai Bizottság részéről. Egy strukturált párbeszédre került tehát sor, és ennek az elején szeretnék egy-két üdvözlő szót szólni. Először is üdvözlöm Önöket itt az Európai Parlamentben. Kedves biztos asszony és biztos úr, nagyon örülünk annak, hogy eljöttek hozzánk, hiszen ezúttal egy elég szokatlan témáról lesz szó, megállapodtunk abban, hogy esetleg vannak olyan kérdések, amelyek nem konkrétan ehhez a témához tartoznak, de az önök portfólióját érintik, és akkor ezekre is kitérünk, mert a biztos asszonyal és az alelnök úrral januárra bizonyára nem fogunk találkozni, de lehet, hogy februárig sem úgyhogy ez egy elég hosszú időszak. Amennyiben erre vonatkozóan lennének kérdések, kérdései a tisztelt kollégáknak, illetve más témák, idevágó témákkal kapcsolatban, akkor ezeket is föltehetik. Rendszeresen eszmét cserélünk a struktúrális párbeszéd keretében a biztosokkal, ahogyan elmondtam, október 26-án a bizottság közreadta az európai űrstratégiát, melynek célja, hogy a gyorsan változó űrszektor kihívásainak eleget tegyünk, illetve vezető szerepet vállalhassunk. És erről a stratégiáról lesz majd szó csütörtökön egy meghallgatás keretében. Strategy. Well, um, mm, Mr. Vice President. Alelnök úr, hogyha megkérhetem, akkor az önbeszédével indulna az eszmecserénk. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt Alberta, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Nagy megtiszteltetés számomra, és nagy öröm az, hogy együtt kolléganőmmel ma délután beszélhetünk az Európai űrstratégiáról, amelyet az Európai Bizottság két héttel ezelőtt fogadott el. Ezen kívül az Európai Unió közös nyilatkozata is megszületett, az Európai Unió és az Európai űrügynökség közös nyilatkozata. Az önök szakbizottságának tagjai közül sokan követték az űrstratégiát, követték az elmúlt esztendőkben, és az Európai Parlament egy stratégiai gazdasági ö, szempontból fontosnak tartja ezt az ágazatot. Szeretnék köszönetet mondani a parlament folyamatos támogatásáért ezen a területen, illetve egy üzenetet is tolmácsolni szeretnék. Az űr az a terület, ahol Európának össze kell fognia, együtt kell működnie. Ahogyan önök is tudják, ez, eh, ez egy eh, csodálatos terület, a képzeletet megmozgatja, és az álmokat is, de az álmodozás nem elegendő. Azért vagyunk itt, hogy az űr potenciáit Európa szolgálatába és az európaiak szolgálatába állítsuk. Az űr egy nagyon, az űr stratégia, illetve az űri ágazat egy nagyon fontos ágazat, a gazdaság, a biztonság, a közlekedés szempontjából, az éghajlatváltozás elleni harc területén, illetve a környezetvédelem szempontjából általánosságban. Az európai űrágazat 21%-át teszi ki az összes űr ágazatnak, és a globális piac 33%-át az európai szatelitek adják. Az Európai Uniós, Unió GDP-nek 6%-a már most is a műholdas navigációs technológia elérhetőségétől függ, és ez egy egyre növekvő ágazat a műholdas navigációra, illetve pozícionáló rendszerekre hagyatkozik egyre több ágazat, és ez azt jelenti, hogy nagyon jó piacot jelent ez például az összekapcsolt gépjárművek, vagy az autonóm gépjárművek esetében. Tehát egy nagyon fontos területről van szó, de miért is számít ez az Európai Uniónak? Azért, mert az űrpolitikában mi vagyunk az egyik legfontosabb szereplő, akár a műholdakról legyen szó, a műhold kilövő állomásokról, vagy a technológiáról. 12 milliárd eurót szánunk 2014 és 20 között az űrpolitikára, illetve a kutatásra. Mi vagyunk a legnagyobb intézményes ügyfél ezen a területen, illetve az Európai űrügynökségnek a legnagyobb bevételi forrása. Fontos, hogy a szerepünket minél inkább kiaknázók, stratégiai szempontból is megfelelően fogalmazzuk meg, a növekedés a munkahelyteremtés szolgálatába állítsuk, és növeljük Európa autonómiáját, valamint a biztonság, az éghajlatváltozás, a közlekedés, az adatkezelés, illetve a természetes katasztrófa területei mind prioritást élveznek. Az ágazat jelentősen változik. Kína, India és más országok fellépése folyamatosan növekszik, változik. Ezen kívül jelentős fejlődést látunk a technológiai oldalon is. Új műhold technológia és műhold kilövő technológia születik. Dinamikus ez az ágazat gondolok itt az amerikai technológiai fejlődésre, de nagyon sokszor ezek a szakemberek Európában kapták meg a képzést, őket itt szeretnénk tartani. Nézzük, hogy mi a hozzáadott érték az európai űrstratégiában, és mit, milyen újdonságot hoz ez a dokumentum. kolléganőm ki fog térni a részletekre, én most a legfontosabb dolgokat szeretném kiemelni. Az egyik, az űrhöz való hozzáférés és a költségek csökkentése. Meg, megbízhatóan nem lehet hozzájutni az űrhöz, hogyha nem lépünk fel költséghatékony módon, és hát vonatkozik a kutatásokra is. A költségek csökkentése új lehetőségeket hoz. Ezt egyértelműen megfogalmazta Obama elnök is. Agregálni kívánjuk a kilövéseket a jövőben, a következő 10-15 évben mintegy 30 műholdat kell, kell kilőnünk, és ez a kiszámíthatóságot fogja növelni, illetve csökkenti a költségeket. A Vegasi vagy az Ariane 6 ide tartoznak, és nagyon örülök annak, hogy az Európai űrügynökség esetében a tagállamok az Ariane 6-re vonatkozóan megállapodtak, és elképzelhető, hogy nagyon fontos szerepet tudunk játszani ebben. A kutatásainkat, illetve az innovációt, az innovációs támogatást az új kilövő technológiák támogatására kell fordítanunk, illetve az újra felhasználhatóságára. Nagyon fontos hogy ne maradjunk le a technológiai fejlődésben. Másodszorban szeretném megmondani, megmutatni azt, hogy az európai ipar hogyan pozícionálja magát a versenyképes piacon. Ehhez ide, tartoz, ide tartozik a Galileo teljes kiépítése, illetve használata és folyamatos működtetése. Ez fontos a mobilitás szempontjából, illetve a kritikus infrastruktúra szempontjából is. Műholdas navigációs technológiára van szükség, függetlenül attól, hogy a harmadik országok hogyan lépnek fel. Novemberben a francia Guyanáról négy Galileo műhold kilövésére kerül sor, ez egy nagyon fontos pillanat lesz. Majd az éghajlatváltozás nemzetközi erőfeszítései terén nézzük csak meg a Kopernikuszt, illetve nézzük meg az üvegházhatású gázok kibocsátását. Az űr nagyon hasznos lehet a környezetvédelmi célok kialakításában. Illetve kapcsolódik ez a biztonsághoz is, a biztonsági ágendához, amelyről szintén, szintén kolléganőm fog szólni. Ehhez csapatmunkára van szükség. Az űrügynökség egy nemzetközi szervezet, egy elismert nemzetközi szervezet, és nagyon fontos mindannyiunk számára, Eh, hogy megfelelően együtt tudjunk működni. Az Európai űrügynökség, illetve az Európai Unió különböző szerepet játszik, és megfelelő, megfelelően elhatárolódó feladataink vannak, azonban együtt kell működnünk. Ezt az új együttműködési szellemet mutattuk be két héttel ezelőtt, amikor aláírtuk a jövőre vonatkozó terveinket. A stratégia megvalósításához az intézményeknek és az ágazatoknak együtt kell működnie. A bizottság készen áll arra, hogy a parlamenttel és a tanácsa megvitassa ennek részleteit. Nagyon fontos, hogy tisztálásunk a stratégia megvalósítása területén. Ez vonatkozik a lehetséges jogszabályokra, illetve a költségvetési támogatásra is. Folytonosságra van szükség a flagship eh, programok esetében, a kutatási programok esetében, illetve költségvetési támogatásra van szükség annak érdekében, hogy az éghajlatváltozás e, új kihívásainak, illetve a védelmi e, kihívásoknak eleget tegyünk. Most pedig tisztelt elnök úr, hogyha megengedi, akkor átadom a szót a kolléganőmnek. Uh, President, members, uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégánk. Valóban egy nagyon érdekes és különös témáról van szó. Az önök támogatásával, illetve Maros támogatásával ez egy nagyon fontos téma marad. Ahogyan ő is elmondta, ez egy izgalmas téma, amely nagyon fontos az európai gazdaság számára. Hogyha emlékeznek, a tavalyi év során azt mondtam, hogy két célkitűzésünk van 2016-ra. Az egyik a Galileo műholdak eh, kilövésének felgyorsítása, hat műholdal ebben az évben, és a december 17-i kilövés ennek a stratégiának a része, illetve el kell fogadnunk az európai űrstratégiát, ez volt a második cél. Nagyon örülök annak, és büszke vagyok arra, hogy a tavaly Marossal együtt megkezdett munka végül eredményt hozott. Október 26-án a testület elfogadta ezt az új stratégiát. Fontos ez, hiszen első szinte, első ízben fogadunk el egy ilyen űrstratégiát, és határozunk meg a jövőbeli lépéseket. Ahogyan Maros is elmondta, el kell mondanom, hogy miről is van szó a stratégiában az EU-ESA közös nyilatkozatával indul ez a stratégia, amely egyértelműen jelzi a közös víziót, a közös elképzelést. Természetesen az eszával külön-külön van, külön meghatározott céljaink vannak, azonban kéz a kézben együttműködünk, ahogyan ezt tettük korábban is, hiszen az egyik legfontosabb partnerünk a Galileo, illetve a Copernicus két zászlóshajó programunk esetében. Az Európa a második eh, legfontosabb űr, fellépő űr szereplő. Fontos kihívások állnak előttünk, és azt hiszem, hogy a stratégia nagyon fontos pillanatban született meg. Először is a Galileo, illetve a Kopernikus most indul útjára, nem sokára operatívá válik és adatokat szolgáltat. A Galileo infrastruktúra kialakítása jó úton halad, és nem 2020-ra kiteljesül ennek a működése, tehát teljesen operatívá válik. Ami pedig a Kopernikuszt illeti, ennek ez is jó úton halad. A három új műholdat lövünk majd föl a következő évben, és a további években is még kettőt. Tehát valóban az európai űrstratégiát illetően fordulóponthoz értünk. Úgyhogy most már az infrastruktúra kialakításától át kell térni az adatok alapján történő applikációk és alkalmazások kialakításán, kialakítására. Mi vagyunk az egyetlen olyan erő ezen a területen, ahol, amely piaci öm, perspektívából nézi a kérdést, tehát nagyon fontos, hogy megtérüljenek a befektetések. Aztán természetesen látjuk, hogy vannak új versenytársak, konstruktív technológiák, új üzleti modellek, illetve mm, nagyon sok újdonság van a telekommunikáció területén is. Nézzük, tehát gyorsan változó helyzetben mit is javaslunk az ő stratégiában. Először is maximalizálni kívánnánk kívánjuk az űrben lejlő lehetőséget a társadalom, illetve a gazdaság számára, és egy űr alapú alkalmazások, illetve szolgáltatások piacát kívánjuk létrehozni. Szeretnénk, hogy a telefonok, illetve a gépjárművek esetében hozzáférhető váljanak a Galileo adatok, ugyanígy a Copernicus adatok, különösen a startupok számára, illetve az ipar által vezért platformok esetében. Fontos, hogy az Európai Unió prioritásaihoz igazítsuk ezeket, a cégeket, ezeket az elképzeléseket, itt a digitális gazdaság, a mobilitás, a környezetvédelem merültek föl. Ezen kívül egy versenyképes és innovatív űrszektor szeretnénk létrehozni, hiszen nagyon fontos, hogy az innováció éllovasai maradjunk. A közfinanszírozás továbbra is központi szerepet kap, és ebben a tekintetben nagyon fontos az eszmecsere. Azonban itt a magánszektornak is fontos szerepe van, a kockázatvállalásban, illetve a támogatásban, ehhez egy mentalitásbeli paradigmaváltásra van szükség. Ez történik, ennek, ez megtörténik a világ más részein, erre van szükség nálunk is. Egy dinamikus, dinamikus ökoszisztémákat kell létrehoznunk az új startupok számára, Gondolok itt különösen a finanszírozásra. Azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet létrehozni egy pán-európai támogatási alapot, és hogyan lehet a startupokat támogatni az elindulásban, illetve a kiteljesedésben. Nagyon jól működik ez az Egyesült Államokban, nagyon sok startup kapcsolódik a NASA-hoz szerződésekkel, meg kell néznünk, hogy az Európai Ügynökség segítségével hogyan lehet egy ilyen első szerződési megközelítést alkalmazni a startupok számára. Aztán az, az űr egy stratégiai elem, eszköz, illetve az önállóságunk szempontjából is nagyon fontos. Itt egy óriási tabut törünk meg, Jelenleg a kollektív biztonságot és védelmet szeretnénk megerősíteni, ehhez pedig az űrtechnológia rendkívül fontos az autonómia szempontjából is. És itt szeretnénk köszönetet mondani Marinescu Trojewski úr ö, ide vonatkozó jelentéséért. A stratégia keretében meg fogjuk erősíteni a Galileo és Copernicus kettős felhasználását, és a jelenlegi nyomonkövetési rendszert is megpróbáljuk továbbfejleszteni, annak érdekében, hogy egy megfelelő ö, rendszert hozzunk létre, majd egy kommunikációs rendszert, amely a műholdakra épül. Ezek a kapacitások rendkívül fontosak vészhelyzetben, humanitárius segítségnyújtási helyzetekben, illetve nagyon fontos ez a biztonság szempontjából. Ez egy ambiciózus stratégia, természetesen nem valósíthatjuk meg anélkül, hogy autonóm módon ne férnénk hozzá az űrhöz. Költséghatékony, megbízható és versenyképes műhold kilövőkre van szükség. Ezek rendkívül fontosak, mint Európa szempontjából és nagyon örülök annak, hogy az ESZA tagállamai ebben a tekintetben megállapodásra jutottak. Intelligens felhasználóként léptünk föl. Zárásképpen tehát a bizottság véleményünk szerint egy ambiciózus űrstratégiát hozott létre, és nagyon sok tekintetben választad ez az Európai Parlament korábbi kéréseinek, kéréseire, követeléseire, ezért nagyon reméljük, hogy osztják ambícióinkat és támogatni fogják majd a stratégiát. Mindannyian tudjuk, hogy az ambiciózus stratégiához ambiciózus ö, forrásokra is szükség van. Ezért zárásképpen hadd emeljem ki azt, hogy az űr egy nagyon jó konkrét példa arra, hogy mi az, amit közösen megtehetünk Európában. Egyetlen egy európai tagállam sem léphet fel e területen önállóan, közös fellépésre van szükség, ezért meggyőződésem, hogy együtt egy kollektív sikert érhetünk el a stratégia kapcsán, de természetesen nagyra értékeljük az egyik támogatást is. Köszönöm szépen mindként biztosnak ezeket a kitűnő előadásokat. Ezek egyetemek voltak számunkra, úgy vélem, és az elkövetkező évtizedekre új kitűnő ötletek lesznek az Európai Unió űrstratégiája kapcsán. Ez nagyon jó módja annak, hogy az integrálódást elősegítsük. Rátérünk a vitára. Először a koordinátók, illetve azok helyettesei következnek. Az EPP nevében Paul Rübich úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Úgy vélem, a vita azt mutatja, hogy Európa pozitív lépéseket tud tenni, és az űrpolitika egy új sarokkő, ahol a globális fejlődésben újonnan és a jövőbe mutatóan tudjuk magunkat pozícionálni. Gratulálok a bizottságnak ahhoz, hogy sikerült ezt végrehajtania. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a jövő héten November 16-án a Stoában is beszélünk majd az űr programról. Nagyon magas rangú vendégeink lesznek, és szeretnénk ezt is támogatni a STOA részéről. A tudomány területe is fontos a mobilitás, 7 milliárdan élnek a Földön, ez hamarosan 10 milliárd lesz majd el kell látni ezeket az embereket szolgáltással, termékekkel, és a kilovájtóra a bitre kell áttérni, felmerül a kérdés, mi a helyzet a fenntartható erőforrásokkal? Mi lesz majd, ha 10 milliárdan leszünk? Itt tehát nagyon fontosak ezek a kérdések, és még fontosabbá vált az elmúlt időben a a, világ, a virtuális világba történő váltás az algoritmusokkal, ezt, ezek teljesen új tudományos ismereteket fognak jelenteni, ezért nagyon fontos az, hogy foglalkozzunk ezekkel a tudományos ismeretekkel. Az érdekelne ezért engem, hogy mi az Európai Bizottság kommunikációs koncepciója. az továbban nagyon intenzíven foglalkozunk a Silo and Pipe stratégiával, nagyon sok ismeret síló van, hogyan lehet ezeket a kommunikációval összekötni. Az összes ügynökségünk, amelyek ilyen tevékenységet folytatnak, azok jól össze vannak kötve, és tudják-e azt mérni, hogy milyen a kommunikáció az ügynökségek között, mert ez egy nagyon fontos kérdés lenne. Az ügynökségeink, a BEREK és az ÉSZA és felkészültek arra, hogy a digitális belső piacra, illetve az elektromos belső piacra nagyon fontos azt látni, hogy a nemzetközi a nano területen fog megtörténni, és új eredményeket fog ez hozni a hálózatok alkalmazásában, és a hálózat semlegessége, illetve a hálózatok megfelelése nagyon fontos a hálózatok globális felhasználása szempontjából. A kérdésem az az, hogy a bizottság, illetve szerintem azt mondani, a bizottság nagy lépéseket tett itt, ehhez gratulálok. Nagyon fontos az, hogy globális piacot hozzunk létre, így tekintsünk a piacra, és vizsgáljuk azt meg, hogy tudjuk a globális piacokat a legjobban kihasználni a népesség számára. Danika kollega az SND részéről. Köszönöm szépen, üdvözlöm Sefcsovics alelnök urat, illetve Bienkovska biztos asszonyt. Öröm az, hogy itt vannak, köszönjük a az előadásukat. Nagyon érdekes volt ez, hiszen ez egy olyan terület, ahol vagy amelyről sokan úgy gondolták, hogy ennek hatása előnyös lehet Európára. Az itrében főként az ETS-ről beszélünk, illetve a könnyebben érthető dolgokról beszélünk, olyanokról, amelyek közvetlen hatással vannak az európai iparra. De szerintem az európai űrstratégia is olyan aspektusokkal jár, amelyeket hangsúlyoznunk kell. Nincs erős Európa egy erős űr stratégia nélkül, és ezzel ez azt jelenti, hogy nekünk is meg kell jelennünk az űrfeltérképezés kapcsán. meg kell vizsgálni azt eh, az üzenetet, amit Donald Trump megválasztott elnökült Európának. Európának magának kell boldogulnia. Lehet, hogy az űrpolitika is olyan dolog lesz, amit magunknak kell majd kezelni. Szeretnék valamit hangsúlyozni. Sokan azt mondják, hogy oké, okay, két millió küldtenek erre, de mi ennek az előnye? Úgy gondolom, hogy a jobb kommunikáció az Európai Bizottság részéről jó lenne ebben a perspektívában. Milyen előnyök vannak az európai ipar számára? Önök is említettek néhányat, de meg kell azt kérdeznem, hogy mennyire tudnak ebből hasznot húzni a kutatóközpontok. Milyen gyakorlati haszna lesz mindennek az Európai Unió számára? Hogyan sikerül majd hozzáadott értéket létrehozni? Hogyan tudunk előnyt húzni ebből az új technológiából? Nem csak amiatt, hogy jelen vagyunk ezeken a területeken. Az utolsó kérdésem az az, hogyan tudunk új szolgáltatásokat kifejleszteni ezen új technológiák segítségével, hogy az az európai állampolgárok javára váljon. Hogyha meg tudjuk válaszolni ezeket a kérdéseket, akkor szerintem az állampolgárok támogatni fognak bennünket a programok finanszírozása is függ a kommunikációtól, mindenki figyel arra, hogy miről beszélünk, és a kommunikáció mindenképpen nagyon fontos a stratégia szempontjából. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Az ECR frakció nevében Tosanovszki úr következik. Köszönöm szépen elnök úr. Én is szeretném üdvözölni a két biztos Sefkovics alelnök urat, illetve Bienkowska biztos asszonyt. Értékelem azt, hogy mindannyian eljöttek ide, mindketten eljöttek ide a szakbizottságunkba. Számomra ez mutatja azt, hogy mennyire fontosnak tartják az űriparágat szeretnék gratulálni önöknek az stratégiához, amelyet elfogadtak, mert ez mutatja azt, hogy milyen irányba kell haladnunk a jövőben. Van egy állásolásunk ezzel kapcsolatban, és az önök által, illetve az állásolásban foglalt pontjaink benne vannak az űrstratégiában is. Ebből is láthatjuk, hogy mennyire fontos ez a terület az ipar számára is. Itt az ideje annak, hogy támogassuk ezt a stratégiát, illetve az ide kapcsolódó iparágakat, és az egész csomagot is, amely nagyon messzire mutató. A lehető legtöbbet kell kihozni az új rendszerekből. Úgy vélem, hogy olyan csipekre van szükség, amelyek képesek a Galileo jeleit feldolgozni, örülök annak, hogy hamarosan beindul ez a program. Végezetül mindkét európai program rendelkezik még kérdőjelekkel. Az SSDN Offset.com ezek is ö, esetlegesen tartalmaznak még problémákat, amelyeket meg kell oldanunk. Sefcsovics úrtól kérdezném, hogy hogyan fog mindenben részt venni majd az Egyesült Királyság a jövőben. Az Egyesült Királyság aktív részevő volt, szakértőket biztosított az űrtechnológiák szempontjából, az iparág biztonságos szempontjából, és pénzügyi szempontból is részt vett ezekben a programokban, de infrastruktúra szempontjából is. Nem kell kiemelnem azt, hogy mennyire fontos a rendszerek összekapcsolásának fontossága. Persze tudom, hogy egyszerűen fogalmazva a Brexit még nem indult el, de nem tudom elképzelni azt, hogy a két fél egymástól eltávolodna. Hangsúlyozom azt, hogy mennyire fontos támogatni ezt az iparágat és ezt a gazdaságot. Nem tudom elképzelni az, hogy egy ennyire fontos partner elhagyja ezt a partnerséget. Én szeretném, hogyha még szorosabbra fűznék a partnerséget. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vagy Jönházen asszony következik az ALDE nevében. Köszönöm szépen elnök úr, tisztelt biztosok, köszönöm szépen az előadásaikat. Úgy vélem, hogy kezdtem azzal, hogy gratuláljak önöknek a jó munkájukhoz ezen űrstratégia kapcsán. Nagyon sok dolgot tartalmaz, amerről már beszéltünk az elmúlt hónapokban, olyan dolgokat is tartalmaz, amelyek szerintünk fontosak. Egy erős magánszektor bevonásáról van szó, ezt szeretnénk hangsúlyozni. Ezen kívül arról is szól lesz, hogy jobban össze kell kötni ezt a kapcsolódó iparágakkal. Benne van ebben az adatterjesztési platform is, de hangsúlyoztuk azt is már, hogy nagyon fontos az is, hogy az autonóm módon hozzáférjünk az űrhöz, ebben is egyetérthetünk, de mindig van egy de, és bár ez kiegyensúlyozott stratégia, nem túlságosan szexi ez. És miért kellene ennek szexinek lennie? Nem önmagában való célról van szó, de hogyha szeretnénk ezt végrehajtani, akkor kell valamilyen vonzó erővel rendelkeznie az emberek számára. Itt a parlamentben sokat beszéltünk a különböző befektetésekről, infrastruktúra befektetésekről is szó van, de 10-ből 9 esetben hagyományos infrastruktúráról van szó, például közútról, vasútról, de ha szerencsések vagyunk, akkor ebben a szakbizottságban sikerül ezt megfordítanunk. Beszéltünk már a digitális infrastruktúráról, és gyakran utalunk itt az üvegszára, De csak nagyon ritkán kerülnek szóba a műholdak. Kíváncsi vagyok arra, hogy Mit lehetne tenni ennek érdekében, hogy nagyobb tudatosságot hozzunk létre a közvélemény esetében, hogy az űr mennyire fontos, és mindenhol itt van körülöttünk, az én mindennapi életünkben legyen szó a navigációról, vagy a, az összeköthetőségről, vagy akár arról is, hogy a műholdak szükségesek például a mezőgazdasági meghatározás szempontjából. Tehát sok területen fontosak a műholdak. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy itt növeljük a tudatosságot? Van még egy részletesebb kérdésem is. Kérem, kicsit beszéljenek arról, hogy hogyan lehetne a platform szolgáltatásokat előtérbe helyezni, olyanokat, amelyek a földmegfigyelést segítik elő. Az Európai Bizottság mikor kívánja beindítani ezeket a platformokat, és tudják-e azt biztosítani, hogy a KKV-k is tudjanak hozzáadott értékű programokat biztosítani. Köszönöm szépen Kohlicek úr, alelnökünk, a GOA részére. Köszönöm szépen! Néhány megjegyzésem lenne. Nagyon jó az, hogy új ö, fellövők vannak. A kérdésem a következő. Ezen fellövők esetében új üzemanyagot is alkalmaznak-e? Mert a hagyományos üzemanyagok nem igazán környezetbarátak hallhattuk az EU-n kívüli országoktól, hogy ők már előkészítenek ilyenfajta üzemanyagot, és persze, hang, persze ez jó lenne, hogyha mondjuk van 30 műholdunk, és jó lenne, hogyha pontos műveleteket hallhatnánk végre, és leolvashatnánk az autók rendszámát műholdakkal, hiszen így nyomon lehetne követni a szállítmányokat, és akár a mezőgazdasági termelés kapcsán a nedvességet is nyomon lehetne követni, de ez a tengeri szállítás kapcsán is fontos lehet akár, de ugyanígy a halászat tekintetében is. A műholdak nagyon sok hasznos információval szolgálhatnak. A korábbi Csehszlovákiában eh, már voltak hagyományok, a Megion műholddal például. Gondolnak esetleg egy űrállomás építésére, mert a jelenlegi űrállomás hamarosan eléri életciklusának végét, és a kínaiak már gondolkodnak egy új űrállomás építésén. esetlegesen fellövő bázist is kívánnak-e létrehozni. Versenytársaink egy része a világon rendelkezik ilyenfajta fellövő állomással. Végezetül mi az aránya az ESA EU-n kívüli partnereinek. Köszönöm. Újabb kollégák következnek. Nibler asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék csatlakozni azokhoz, akik köszönetet mondtak a két biztosnak. Köszönöm szépen azt, hogy az európai űrstratégiát ennyire eltökélten előre viszik, amióta önök vállalták a felelősséget az EU űrstratégiájáért, azt látom, hogy sokkal nagyobb az eltökeltség, és ezt szeretném megköszönni. Második megjegyzésem, Kopernikus és Galileo tényleg a legfontosabb projektje az Európai Uniónak, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, és mások is elmondták azt, hogy az emberek erről tudjanak is, hiszen kiépítettünk egy megfigyelő rendszert Európában, vannak felhasználási lehetőségek, amelyek a Kopernikusnak köszönhetően jöttek létre. E, itt vannak munkahely teremtési lehetőségek is, ezek többletértéket jelenthetnek az állampolgárok számára. Nagyon fontos az, hogy erről kommunikáljunk is, és e, hogyha ebben támogatást tudunk nyújtani, akkor ezt szívesen megtesszük. Ami a Kopernikuszt, illetve a Galileót illeti, a Galileo óriási sikertörténet lehet, hogyha ez teljes mértékben működőképes lesz. Hallhattuk azt, hogy további műholdakat is fellőnek majd. Döntő az, hogy ki lehessen dolgozni azt, hogy milyen potenciál rejlik mindebben az európai ipar és gazdaság számára, főként azon felhasználási lehetőségek kapcsán, amelyeket ezzel generálni lehet. Ezzel lehet biztosítani azt is, hogy Európában jöjjenek létre a jövő munkahelye és nem máshol. Köszönöm szépen, hogy ennyire eltökéltek ezen politika tekintetében. Sefkovics alelnök úr, Bienkowska, biztos asszony, a parlament önök mellett áll, amennyiben önök progresszívan haladnak előre. Köszönöm szépen, Becka. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani azért, hogy bemutatták ezek, ezt a nagyon érdekes űrstratégiát. Bienkowska biztos asszonytól kérnék, hogyha szeretnék kihasználni az űrstratégia teljes potenciáját, az innovációt az ipar számára, akkor ahhoz az kell, hogy nagyon jól képzett emberek legyenek. Nagyon sok európai egyetemen, például nálunk is a Poznáni Egyetemen vannak olyan részlegek, amelyek foglalkoznak az űrtechnológiával. Ami a, az Európai Unió, illetve az Európai űrülések közötti meglapodást illeti. Van ne egy kérem, hogyha egy ilyenfajta nyilat kutatban lenne egy, egy kötelezettség is az Európai űrügynökség számára, hogy biztosítsanak gyakorlatot a kutatók számára, a fiatalok számára, akik a jövőben ezzel szeretnének eh, foglalkozni az űrkezeléssel, az űriparral. Lewandowski. Lewandowski úr a következő hozzászóló, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, különösképpen, ugye megváltozott a helyzet, különösképpen az amerikai választások fényében, de hát nem feltétlen kell a tipikus költséghaszon elemzést végighajtanunk végrehajtanunk. A Galileo esetében sem ez volt a helyzet, ahogy emlékszem. Ugye a Galileo maximális költségével, legalábbis a múltban így volt. De hát ha már itt a galaktikánál tartunk, egy picit ugorjunk vissza a saját bolygónkra, és szeretném megragadni a lehetőséget, hogy biztos úr most itt van, illetve visszaélek ezzel a lehetőséggel, mert ugye nincs a napi rendünkön ez a téma, de szeretnék egy kérdést, tenni, egy kérdést feltenni önnek, amivel kapcsolatban nem biztos, hogy hálás de tudom, hogy a bíróság hozott egy döntést, a német parlament is érintett ebben, tehát ugye a Gazprommal kapcsolatban. Nem, nyilván nem köteles válaszolni, mert nem szerepel ez a napirenden, de hogyha úgy gondolja, akkor én kíváncsian várom a véleményét erről. Köszönöm, Zanonátó kolléga következik. Sí, grazie, presidente. Igen, köszönöm szépen. Elnök úr, én is megköszönöm eh, Sefcsovics elnök úrnak az előadást és a stratégiát, amit bemutattak, osztjuk ezt a straté- stratégiát, és eh, erre ez az, amit várunk, ami a projekteket illeti Galileo, Kopernikus, EGNOS, és így tovább alapvető jelentőségű projektek annak érdekében, hogy eh, meglegyenek az EU-nak az eszközei, a hivatkozási pontjai, amelyre már emlékeztettünk, és ugye ami a bolygó szempontjából is fontos, hogy elmondanám, hogy a mostani helyzetben ugye még fontosabb, hogy autonóm rendszereink legyenek, ugye tudva, ismerve az amerikai választások eredményét, és tudva, hogy Trump az elnök. Én nekem vannak még kérdés, kérdéseim, amelyeket fel szeretnék tenni, nagyon rövidek ezek. Az első, a következő, hogyan lenne lehetséges segíteni az európai űrágazat termékeinek a bejutását a, a világpiacra, mert ez is egy fontos részlet. A másik kérdés, hogyan lehet mindenkire, vonatkoz, mindenkire egyformán vonatkozó egyenlő játékszabályokat megvalósítani, és az űrdiplomácia terén kérdezem, hogy mit gondolnak a felügyelet megvalósításával kapcsolatban, illetve a kiberbiztonsággal kapcsolatban, az űrállomásokon és a világűrben, mert szerintem ezek nagyon érdekes és nagyon fontos kérdések, hiszen most ott tartunk, hogy ugye az űr, a világ űr elfoglalásának az első szakasza zajlik, és szembenézünk az egyik legkomolyabb problémával. Az űrdiplomácia tehát a kérdésem, hogy hogyan gondolják meg erősíteni az együttműködést az Európai űrügynökség, a nemzeti hatóságok és a bizottság között, illetve a Kopernikus és a Galileo ügynökségek között, hiszen ezek felelősek ezekért a projektekért. Köszönöm szépen. Köszönöm. Zorinyó kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, hát most ugye a transatlanti partnerségről beszélve más jelentőséget kap minden, de én ezzel kapcsolatban is kívánok szólni. Radikális változásnak vagyunk tanulni a világrendben, és éppen ezért, hogy ebből az okból kell, hogy szerepet vállaljunk ebben az átalakulásban, és elengedhetetlen a mi szerepünk, a Kopernikus, a Galileo és így tovább olyan projekteknek a példája, amelyek alapvető jelentőségűek lehetnek ezen a területen, és remélhetőleg más projektek is kifejlődhetnek ezekre támaszkodva. Portugália új kutatási innovációs agendát indít, indított vagy javasolt. Ennek a megnevezése Atlantic Interactions, és ennek a keretein belül egy központot teremtenénk meg, illetve különböző pillérekről beszélünk, például egy kezdeményezés szerepel itt a világűrre nézve, például egy rakéta kilövő állomás, műholdak, gépjárművek, amelyeket az űrben lehetne használni, felügyelő, megfigyelő központ létrehozása az űrrel kapcsolatban, a világűrrel kapcsolatban. Portugália különböző területei érintettek. Egyébként itt együttműködés a NASA-val, és más dolgok is szerepelnek ebben. Van egy platform, amelyet Spanyolországgal és más európai országokkal együtt dolgoztunk ki, megerősített együttműködés keretében, illetve Brazília, az Egyesült Államok, és az Európai űrügynökség részvételével, illetve a Brazil űrügynökség részvételével, és azt szeretnénk, hogy ez az együttműködés valóban megerősített együttműködés legyen azért, hogy Európa hangját is hallathassa a kutatásban, fejlesztésben, és az ide kapcsolódó területeken érdekelne erről a projektről az ön véleménye, és arról, hogy megerősítsék az Európai űrügynökséget. Köszönöm szépen, Fox úr következik. Köszönöm, elnök úr két kérdést tennék fel Biemkowska biztos asszonynak. Az első a következő. Biztos asszony talán emlékszik a megerősítő meghallgatására, amikor én egy kérdést tettem fel önnek. Azt kérdeztem, hogy be tudná-e azonosítani egy olyan európai jogszabályt, amelyet szívesen megszüntetne, visszavonna, hogy csökkentse a bürokratikus terhet. Nem tudom, hogy az eddigi tevékenysége során rábukkant-e már erre a jogszabályra, amelyet meg lehetne szüntetni, és melyik volt ez, amennyiben pedig nem, akkor még továbbra is elkötelezi magát amellett, hogy ezt megtalálja. A második dolog, Norvégia jelenlegi biztonsági szerződése az EU-val nem megfelelő ahhoz, hogy hozzáférés garantáljon Norvégiának a Galileo rendszer szabályozott szolgáltatásaihoz azt ö, tudom, hogy nemrégiben kezdődött el a PRS-re kapcsolatos tárgyalás. Kérdezem, hogy ö, tudná bennünket tájékoztatni ennek a tárgyalásnak az állásáról, illetve a felmerült témákról, a tárgyalás során felmerült témákról. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és a következő ö, képviselő pedig Cseszaka úr. Csezak úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A stratégia, az stratégia nagyon fontos, de az energia is nagyon fontos téma, és én az, energi- az Európai Bizottság energiapolitikájával kapcsolatban szeretnék gyorsan feltenni egy kérdést. Biztos úr, két héttel ezelőtt az Európai Bizottság döntést hozott arról, hogy elfogadják a a német felügyelet döntését a Gazpromot illetően, tehát hogy a Gazprom hozzáférést kap, 80%-os növekedést engedélyeztek, senki nem veszi meg a, 20%, a maradék 20%-ot, ez viszont azt jelenti, hogy Gazprom, a Gazprom ezt a saját igényeinek megfelelően használhatja fel, megerősítheti a pozícióját az európai piacon. A Gazprom persze nem örül az Európai Bizottság döntésének, viszont az világos, hogy a vállalatot illetően, a vállalat szempontjából ez egy nagyon jó döntés. A helyzet, ami előállt, és az a tény, hogy biztos úr itt van velünk, kérdezteti velem a következőt. A bizottság végzette valamilyen felmérést vagy kutatást azzal kapcsolatban, hogy mi lesz ennek a döntésnek a következménye, és az Európai Bizottság döntése vajon mihez fog vezetni, megnövekszik a Gazprom által Kelet- és Közép-Európába eladott gáz mennyisége. Milyen következménye lesz mindennek a gázellátás diversifikációjára vonatkozóan? És még egy kérdés. Az Európai Bizottság figyelembe vette-e a Gazprom terveit már, ami a Nord Stream 1-es kapacitás növelését illeti? A következő kérdés. Meg tudja erősíteni a bizottság azt, hogy ez a döntés oda fog vezetni, hogy az orosz irányból érkező gázellátás nő? És még egy kérdés. A bizottság megfontolta-e, hogy milyen hatással lesz a döntése a kelet-közép-európai piacokra? Köszönöm szépen, és nagyra értékelném, hogyha a biztos meg tudná válaszolni ezeket a kérdéseket, mivel ezek nagyon fontosak. Megköszönöm. Csesak úrnak, és kérdezem, hogy van-e még valaki, aki kérdezni szeretne. Parancsoljon, gyerek úr! E, Köszönöm szépen, elnök úr! A geopolitikai témákról beszéltünk már ma délután, úgyhogy én is ugyanezen a területen szeretnék maradni. Én a következőképpen látom a dolgokat. Az ügynökség leginkább az informatikai technológiákra, informatikai és kommunikációs technológiákra fog összpontosítani. Ez azt jelenti, hogy lesznek kis műholdak, és nem pedig egy egyetlen hatalmas űrállomás. Tehát nem egy nagy űrállomás, amely vizsgálja, hogy ezek a technológiák hogy működnek a súlytalanságban. Én engem foglalkoztat az, hogy a mi ügynökségünk hogyan fog működni, például az orosz ügynökség viszonylatában, amely ugye a nemzetközi űrállomás működteti. Nem olyan régen én is részt vettem egyébként az ide kapcsolódó munkában, gyümölcsöző volt az együttműködés, tehát én nem tudom, hogy van-e valami fajta új terület, ahol az együttműködést előrevetítik. Christian Ehler következik. Ich würde auch gerne nochmal ähm, még egyszer a Nord Streamről kérdeznék. Német uh, szájból talán ez furcsának hangzik, de én a Nord Stream-et nem tartom jónak. Az Európai Energia Unióról beszélünk, közös célokról, de mégis azt láthatjuk, és a kelet-európai kollégáink irányába, és mondom ezt, a, a bizottságtól Amit kérnek, az azt jelentene, hogy a bizottságnak több hatalmat adunk. Én nem tudom, hogy a biztosok ezt meg tudják-e De a kérdés az az, hogy a Nord Stream az megfelel-e az Energiauniónak, az Európai Bizottságnak igazából itt nincs beleszólása, hogyha az Európai Energia Unió kapcsán nincsen semmi sem lefektetve. Tudjuk, hogy az energia tekintetében ez problematikus lenne, de van-e milyen, bármilyen fajta engedélyzési joguk ebben a kérdésben a bizottság részéről? Thank you very much, Köszönöm szépen. Mr. Vice President, if I may ask you to... Alelnök úr, talán önt kérném meg, hogy kezdje meg a válaszadást a kérdésekre. So. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nagyon örülök, hogy itt megoszthatjuk a munkát a kollégámmal. Megválaszolok minden kérdést, hogyha megengedik, mielőtt lezárnám ezt. Rövig úr kérdésével kezdem. Köszönöm szépen a támogatást, aminek hangot adott az űrtudományok esetében Európában. El kell, hogy mondjam, hogy engem is meglepett, amikor a Silicon völgyben jártam, és meghívtak engem, és hogy láttam, hogy milyen űr társaságok vannak, kicsik és nagyok, micsoda közössége van. Tehát meghívtak minket és az volt a meglepő, hogy az emberek több mint fele, akikkel találkoztunk az USA-ban, és itt is európaiak igaziból. Itt tanultak, itt végezték egyetemi tanulmányaikat, fantasztikus projekteket dolgoztak ki, és azt mondták, hogy hát igen, mi szerettünk volna Európában maradni, de a finanszírozással gondok voltak, egész egyszerűen több kockázati tőkére van szükség, valami fajta megosztó eszközre, és úgy gondoltuk, hogy ezeket a jó ötleteket és a szuper high-tech gondolatainkat itt Európában akartuk megvalósítani, de a kockázati tőke hiányában ez nem ment. Miért jöttünk el ketten önökhöz? Pontosan ezért, mert ugye a horizontális kommunikáció nagyon fontos, és nagyon szorosan dolgoztunk együtt Elizabétával, aki ugye a belső piacért felel, pontosan amiatt, hogy legyenek ilyen kockázatfinanszírozási eszközök, és Göttinger úrral is szeretnénk együttműködni, hogy amikor az 5G-re kerül a sor, akkor ki tudjuk dolgozni a lehető legjobb mixet vagy kombinációt, tehát hogy minden igénynek meg tudjuk felelni. A műholdak esetében is mások az igények, különösen ha a ritkán lakott területekre gondolunk, Beszéltünk még itt az autonóm autókról, a szupergyors vonatokról, a szatellit technológiákról, amelyek nagyon fontosak lehetnek, és én még említhetnék rengeteg más kollégát is, de Carlos Majdász például egy közülük, hogyha az Európai Ügynökséget kérdezik meg, akkor azt fogja mondani az az ügynökség, hogy a támogatás nélkül nem nagyon lehetne előrelépni, nagyon sok kutatási intézetnek és ügynökségnek az élete megnehezedne. Tehát én igaziból önökhöz fordulnék, hogy segítsenek bennünket, hogy a jövőben is finanszírozni lehessen ezeket a programokat. És Janusz megjegyzéseiben látom, hogy ő volt költségvetési biztos, mert rögtön a költséghaszon elemzésről beszél, és hát nyilván arról, hogy jó adatokat kell letenni az asztalra, és garant, biztosít bemutatni azt, hogy minden egyes euró 6-7 jó minőségű gazdasági növekedést hoz minden egyes euró, amit befektetünk az ő programba. És ez tulajdonképpen Európát az élen tartja, az új technológiákkal végzett tevékenységek élén, ebben, ebben az ágazatban az élen. Tehát horizontálisan kell eljárni, egymás között is folyamatosan együtt kell működni, de más testületekkel is, önökkel is, nemzeti, a nemzeti űrügynökségekkel is, az európai űrügynökséggel is, tehát nagyon fontos ez a horizontális munka és együttműködés. Én esetleg ar- azt gondolom, hogyha meghívnák az ESA képviselőit, akkor ők is ugyanezt mondják majd, hogy milyen szorosan működünk együtt, és ez, ezt az együttműködést mindenki szeretné folytatni, és jobban, sőt, jobban konszolidálni a jövőre nézve. Nika úr kiemelte, hogy milyen nagy jelentőségű az, hogy konkrét példákkal éljünk az állampolgárok felé. Tehát, hogy két lábon álljunk a földön, ebből a szempontból magyarázzuk meg az eseményeket, és nagyon hálás vagyok Nőjárházen asszonynak is, aki ugye arról beszélt, hogy hogyan magyarázzuk le az állampolgárainknak, hogy tulajdonképpen mit is fizetnek ki önöket is szeretnénk kérni, hogy segítsenek, hogy legyenek az európai űrpolitika nagykövetei, az európai űrügynökség nagykövetei, és így tovább. Tehát, hogy ezt az erős kommunikációs stratégiát folytassuk. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy bármilyen banki átutalás, vagy egy, egy okos telefon, vagy egy gyors vonat működne az űrtechnológiák nélkül, a műholdak nélkül. Tehát, hogy mindenre a műholdakra van szükség, még a, a GPS rendszerek is lerobbannának. Tehát ezt ezt tudatosítani kell az állampolgárokban, hogy ezek nélkül nem működne. Még az amerikaiak is elismerték, hogy nagyon fontos a kiegészítő kapacitások léte, például amit a Galileo hozni fog a piacra. Precízebb, újabb technológiák, jobb minőségű szolgáltatások, ezekre szükség van. És ugyanakkor a konkrétumokkal is foglalkoznunk kell. Engem nagyon megérintett egy spanyol startup, ezt be kell, hogy valljam, amely, akiktől azt hallottuk, hogy a Galileo precíziós munkájának köszönhetően ők most olyan eszközöket tudnak kidolgozni, amelyek a látás csökkent, látássérült embereket segítik az életükben, mert ezekkel az eszközökkel sétálni tudnak majd ezek az emberek a városokban, illetve a városokon kívül is, mert annyira pontos lesz a, a műhold jele, hogy lehetővé teszi majd a számokra a szabad mozgást. És azt hiszem, hogy ez csak egy példa, de nagyon sok embert érint ez Európában, és újfajta szabadságot ad nekik. Azt hiszem, ezt mindenki meg tudja érteni, együtt tud érezni ezek, ezzel a közösséggel, és szerintem nagyon sok startup cég fog előállni hasonló ötletekkel és projektekkel, mint ez a spanyol startup. Tosanovski úr, a Brexitről beszélt, úgyhogy ha megengedi, akkor én angolul fogom folytatni, mert a brit barátainkat is érinti ez a téma. Persze, hogy mindenki tudja, hogy most arra várunk, hogy mik legyenek a paraméterek, amelyeket a brit miniszterelnök majd javasol európai kollégáinak. A, mármint a tárgyalásokat illetően. Ugye azt is látjuk, hogy az Egyesült Királyságon belül is zajlanak bizonyos fejlemények, tehát hogy mi a legfelsőbb bíróság szerepe, mi a parlament feladata, a legfelsőbb bíróság véleménye szerint, és ugye vannak egyéb fejlemények is még, tehát az az igazság, hogy most egy picit türelmesnek kell lennünk, hogy meglássuk, hogy kiderüljön, hogy mi is az Egyesült Királyság kormányának a végső megközelítése. Ebben a nagyon nehéz kérdésben azt hiszem ebben egyetértünk. Ami az üregazatot illeti, azt elmondhatom, hogy amikor én az ESZA tanácsban jártam, ahol ugye az összes nemzeti űrügynökség képviselteti magát, és megbeszéljük mindig, hogy hogyan haladunk előre, hogy működik az együttműködés a stratégia keretein belül, és így tovább. Az egyik legpozitívabb támogatást pont az Egyesült Királyság űrügynökségétől kaptuk, akik nagyra értékelik ezt az együttműködést, számukra ez fontos, és fontos hozzájárulást is adnak hozzá. És abban biztos vagyok a Brexit-től függetlenül, hogy ők továbbra is szeretnének az Európai űrügynökség része maradni, és hát persze a többi az ugye majd attól fog függeni, hogy milyen módon és milyen paraméterekkel zajlanak majd a Brexit tárgyalások. Nagyon nehéz most itt spekulálni erről, hogy mi is történik majd, mert hát az első lépést várjuk, de a a jó szándék az azt hiszem az ő részükről meg lesz. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy ez a stratégia elég vonzó-e, elég szexi-e. Szerintem azt már sikerült demonstrálni, vagy legalábbis muszáj demonstrálni a közvélemény felé, hogy mi a kezeljük az infrastruktúrát, kezeljük ezeket a projekteket, amelyeket az állampolgáraink a hétköznapi életükben használnak talán egy picit határozottabban, erősebben kommunikálhatnánk ezt feléjük, és azt, hogy anélkül, hogy ezek ennyire fontos projektek lennének, és hogy ilyen komoly pénzügyi támogatást kapnának, nem lehetne áttérni a, a mélyebb, komolyabb, vonzóbb, világűrt felfedező missziókra. Tudom, hogy az a is be kíván mutatni majd egy ilyen dokumentumot, meg akarták várni először, hogy mi letegyük a stratégiánkat az asztalra, mert utána tudjuk megtárgyalni az együttműködésünket, de mondom, hogy ha ez megszületik, akkor ők is szeretnék bemutatni a későbbi világűr további feltárására vonatkozó terveiket, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ha rátérünk majd ezekre az izgalmasabb, a világűr felfedezését célzó projektekre, akkor ez is majd megjegyzéseket fog eredményezni, kommenteket fog kiváltani. Aztán kérdés az adatvédelem, adatgyűjtés témájában, illetve az a kapcsolatban, hogy az európai űrágazat Európán kívül milyen tevékenységet végez. Nem, nincsenek számadataim, pontos számadataim, talán kollégadömnek vannak, de ha a kereskedelmi űrágazatot nézzük, akkor ennek gyakorlatilag a felét az európai űrágazat fedi le. Tehát ez jól mutatja, hogy mennyire erősek vagyunk ebben a témában. A, a civil űrközpontok esetében mi vagyunk az elsők a világon. Az USA, Kína és India említhető még. Ott a, az űrágazatot azonban a katonaság ellenőrzi vagy irányítja, nálunk pedig kialakult egy civil szektor. És nem szeretnék nagyon sokáig beszélni, ha megengedik az utolsó perceimet az opára fordítanám, és a nostim ra Az ITRE szakbizottság is nyilván szorosan figyelemmel kíséri ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy tájékoztathatom önöket ezekről, még akkor is, hogyha ma más témákról beszélünk. Nos, nagyon kényes és nehéz döntésekről van szó, amelyet meg kellett, hogy hozzunk. Ugye az Európai Bizottságnak meg kellett tartani a saját szabályait, viszont vissza kellett tekinteni egy picit a múltbeli eseményekre, amikor a Nord Stream 1-est építették. Ugye a 2009-es gázválság után volt ez az időszak, amikor mindenkinek érdeke volt, közös érdeke volt ez a Nord Stream 1, és ugye a 2-es 3-as energiacsomag volt még ekkoriban. Tehát több oka volt annak, hogy kivételes esetben az opál csővezeték megvalósulhatott két része van ennek. Az első az ugye a tengertől a Berlinhez közeli gáz csomóponthoz, és utána a gáz csomóponttól megy ez a cseh határig, a, a második szakasz. És azt hiszem, hogy gyakran elkövetik azt a hibát, vagyis hát ez egy tévhit, hogy a, Gáz, a Gazpromnak 15%-os korlátozása van ennek a vezetéknek a használatában. Ez nem igaz. A Gazprom 100%-os lehetőséget kapott az opálcső vezeték használatára, bizonyos feltételek mellett. Az volt a feltétel, hogy az úgynevezett gas release programot megvalósítják, aukció valósul meg, 3 milliárd köbméter gázt érintően évente. Ez gyakorlatilag kevesebb, mint a, ennek a csövezeték kapacitásának a 10%-a több év elteltével a német felügyelet, a Bundesnetzagentur változtatást javasolt, ebben a rendszerben, és három lehetőség közül választhattunk. Az első az az, hogy nem lépünk, a második az az, hogy a, né- hogy a német ügynökség javaslatát követjük, ami a következő volt. Megnyitjuk a csövezetéket 4%-kal egy harmadik félnek, és utána pedig egy további 4%-kal a következő évben. És akkor még egy opció, amit a sajtóban emlegettek, hogy vissza kellett volna utasítanunk ezt a javaslatot, a német felügyelet javaslatát, de mi nagyon alaposan tanulmányoztuk a helyzetet, és arra jutottunk, hogy nem, nem volt erre semmilyen alapunk, nem lett volna erre semmilyen alapunk. Ugyanis a bíróságon is nagyon gyorsan elveszítettük volna ezt a, egy ilyen, elveszítettünk volna egy ilyen pert, és meggyengült volna a helyzetünk, miközben ugye tudják, hogy a gáz jogszabályok végrehajtását mindenki árgus szemekkel figyeli. Tehát végül oda jutottunk, hogy a német Bundesnetz agentúr javaslatánál maradtunk, és egy olyan javaslatot tettünk, ez egyébként nagyon szakmai, és jogilag is nagyon bonyolult, 42 oldalnyi, sűrű, nagyon összetett, bonyolult szöveg, mert a maga a döntés is ennyire bonyolult, de hogyha meg próbálnám leegyszerűsíteni, akkor a következőt mondanám. A csővezeték 50%-a a Gazprom részére van fenntartva, a maradéka konkrétan az a rész, ami ettől a gázközponttól, Berlinből a cseh köztársaságig ér, meg kell, hogy ezt meg kell nyitni a harmadik felek számára. Viszont megváltozott az eredeti javaslathoz képest a, a miénk, tehát 20%-ra növeltük ezt, tehát tulajdonképpen ambiciózusabb a javaslatunk, mint az eredeti. És most az első alkalom, hogy harmadik felek számára megnyitjuk ezt a csövezetéket, tehát tulajdonképpen a potenciálisan nem Gazpromtól származó gáz is végighaladhat ezen a vezetéken, ettől a gázközponttól Csehországig. Természetesen van felülvizsgálati klauzula a döntésben, és ez azt jelenti, hogy megvizsgáljuk, hogy van-e még érdeklődés, kereslet további gázszállítása, akkor ennek a technikai, technikai megvalósíthatóságát ki fogjuk értékelni. Mert ebben az esetben, ha jól tudom, akkor további kompresszorállomásokra van szükség, és így tovább, és mi készen állunk ennek az opciónak a megfontolására. Mit jelent mindez Ukrajna számára, vagy pedig a Lengyelországon keresztüli tranzit esetében? Ezt is megvizsgáltuk. És az a helyzet, hogy amennyire látjuk, az ilyen tranzit szerződések Ukrajna esetében nagy, hosszú távú szerződések, és a, a szállítási pontok nagyon pontosan meg vannak határozva, tehát nem számítunk arra, hogy hirtelen csökken a szállított gáz mennyisége ezen az útvonalon, vagy a lengyel útvonalon ez nem valószínű. És az Európai Unió nevében beszélhetek, azt hiszem, mert itt egyhangú támogatást kaptunk az összes európai tagállamoktól, tehát a külügyminiszterektől, az, e, az energiaügyi miniszterektől, az állam és kormányfőktől, tehát ők egyetértenek abban, hogy az Ukrajnán keresztüli gázútvonal fenntartása a 2019 utáni időszakban is abszolút prioritás az Európai Unió számára. Így kommunikálunk az orosz oldallal, ez az a megközelítés, amelyet egyébként Németország is támogat, és ez minden egyes alkalommal felmerül, amikor erről a témáról beszélünk. Tehát ez azt jelenti, hogy ha több lenne a mennyiség, tehát hogyha növekedne a gázmennyiség, ami, ami a Berlinhez közeli gázközpontba érkezik, akkor fokozatosan eljutnánk odaig, hogy jó, persze ugye különböző becslések vannak a, a csövezeték fizikai kapacitására vonatkozóan, és így tovább, tehát lehetséges lenne a, a növekedés. Itt vannak bizonyos technikai lépések, amelyeket meg kell tenni, mondjuk 10 PCM per év. Ennyi lenne a növekedés. Ez inkább a nyugati piacot érinteni egyébként, mint a közép-európai piacot. A Nord Stream kapcsolatban pedig az elmúlt évben egyébként rájöttem, hogy nem nagyon óvatosan kell kommunikálni ezekkel kapcsolatban. Néha igen, néha nem, néha igen, aztán megint nem. Változik a konzorcium, aztán megjelenik egy másik modell, és így tovább, észak-dél, tehát nem igazán eléggé bizonytalan a helyzet. Ami nagyon fontos a bizottság számára az, hogy ragaszkodjunk ahhoz a határozott meggyőződésünkhöz, hogy az energiabiztonságot úgy lehet a legjobban garantálni, hogy hogyha diverzifikálunk, és hogyha Európában az interkonnektivitást sokkal inkább megvalósítjuk, és nyitottak vagyunk más beszállítók felé, tehát hogy bárki, aki beszállító, az jöhessen, tartsa be az európai jogszabályokat, ez vonatkozik a Nord Streamre is, és az egyéb alapelvekre is, az európai gázpiacon, tehát ezek a jogszabályok vonatkozzanak az offshore részre is, és a másik, az összes csővezetékre. ha ez valóban így fog működni, akkor a paramétereket meg kell határozni majd, tehát egy eszmecserére fog sor kerülni, és garantálni tudjuk, hogy az EU jogszabályokat betartsák. Elnézést kérek, hogy ilyen sokat beszéltem, de szerettem volna erre a kérdésre is válaszolni. Köszönöm. Very much, Mr. President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, mindenre készen állunk, még hosszú beszédekre is, úgyhogy teljesen rendben, hogy ilyen hosszan beszélt, és most pedig biztos asszony, önnek adom át a szót. Köszönöm szépen. Nagyon fontos volt a második téma, ezért rövidebbre fogtam az űrrel kapcsolatos megjegyzéseimet. Megpróbálok válaszolni a kérdésekre. Először is leszögezném, hogy a stratégia különböző testületek átfogó munkáját illetve intézmények, partnerek közös munkáját mutatja. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a stratégiát támogatják és dicsérik a partnereink, hanem az egész előkészületi folyamatot. Tehát a tapasztalatok felhasználását, a tudás megosztását nagyra értékelik, különösen az ágazat nagyra értékeli ezt, és szerintem ez jól látszik a stratégiában. Ahogyan Maros is elmondta, minden egyes euró, amelyet az űre költünk, 7 eurós megtör, megtérülést hoz, sőt, lehet, hogy még többet, hogyha munkahelyteremtésre gondolunk. Le kell szögezni azt is, és ezért született meg az ezával a közös nyilatkozatunk. Hiszen itt a felelősségi területeket megosztottuk egymás között, meg vannak osztva, tehát mi vagyunk felelősek a kereskedelmi piacért, a, az űradatok tekintetében, és természetesen az iparágazatért. Az Európai űrügynökség pedig az űrkutatásért, illetve a kutatásért ezen a területen. Természetesen a két tényezőnek ki kell egymást egészítenie, Nézeó rákérdezett, hogy mi lesz a konkrét eredmény. Nos, természetesen egy valós értékláncot szeretnénk létrehozni az űrágazatban, Európában, illetve egy megfelelő ökoszisztémát létrehozni az űr startupok, startupok számára. Fontos, hogy megfelelő platformokat hozzunk létre számukra, hogy ne kelljen az összes űradatot letölteniük, hanem megfelelő adatmegosztási platformokat hozzunk létre. Egy független, szabad hozzáférést biztosítunk bizonyos felhőkhöz, illetve szolgáltatásokhoz, és ezzel megkönnyítjük az innovációt. Tehát mi vagyunk a felelősek a kereskedelmi felhasználásért, illetve a startupokért, az adatok kereskedelmi felhasználásáért, illetve az alkalmazásukért. Olyan régóta foglalkozunk már ezzel a kérdéssel, hogy nem tudom megmondani, hogy szexi -e ez a stratégia vagy sem, de az bizonyos, hogy a társadalom nem igazán tudja, nem igazán van tisztában azzal, hogy mennyire fontos az űr. Egy sajtókonferencián közösen Marossal elmondtuk, hogy, hogy valóban nagyon izgat bennünket ez a terület, az űr kérdése, de az biztos, hogy a kommunikációs stratégiát is végig kell gondolni, hiszen mindannyian nagyon tudjuk, hogy mindenütt használjuk az, adatokat, az űrrel kapcsolatos adatokat. Az európai társadalom 99%-a használja ezeket az adatokat, de nem mindenki van ezzel tisztában. Tehát az nagyon fontos, hogy egy határozottabb üzenetet nyújtsunk erre vonatkozóan. Ami pedig fontos ismét számomra, és itt szeretnék visszatérni a kereskedelmi részre, illetve a piaccal kapcsolatos aspektusokra. A kommunikációs stratégiában nagyon fontosnak tartom azt, hogy a, a cégeket, a startupokat nevezzük meg, illetve őket szólítsuk meg. Az ágazat lelkesen reagál, de nagyon fontos, hogy ezt közvetlenül tolmácsoljuk a társadalomnak is. Hiszen nagyon sokba kerül, és igazolnunk kell, hogy ez jól elköltött pénz, és megéri erre fordítani. Aztán kaptam még egy-két kérdést az űrállomással kapcsolatban, illetve az űrkutatással kapcsolatban is. Ahogyan elmondtam, Kohlicsek úr kérdéséről van szó, itt most nem az űrállomás létrehozásáról van szó, vagy nem ebben gondolkodtunk, ez az Európai űrügynökség feladata. Nekünk az a feladatunk, hogy az adatot, adatokat, az űrrel kapcsolatos adatokat hogyan tudjuk felhasználni, tehát itt a valós gazdasági realitás talaján állunk. Ami pedig a készségeket illeti, ebben az ágazatban is nagyon fontos szerepet töltenek be a készségek, hiszen egy versenyképes ágazatot szeretnénk megtartani. Szerintem nagyon jó lenne aktívan fölkarolni a képzést, a fiatalok képzését. Beszélni fogunk erről az ESZ-ával, és reméljük, hogy a közeljövőben majd léphetünk ezen a területen. Ami az SST-t illeti. Részben ugye az Egyesült Államokbeli választás kontextusában, nos, eléggé aktívan lépünk föl az űr hulladék témájában. És mint minden kérdésben itt is nagyon sok minden függ a tagállamoktól. Öt tagállammal tárgyalunk jelenleg, és ezt szeretnénk majd földrajzilag bővíteni. Aztán megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy a, meg tudjuk, tovább tudjuk fejleszteni a időjárással kapcsolatos alkalmazásokat, illetve a kibértámadásokkal szemben és ellenállóbbak legyünk. Lewandowski úr. Nem volt ugyan konkrétan űrre vonatkozó kérdés, de itt is a kereskedelmi aspektus szeretném hangsúlyozni. Ami pedig Fox úr kérdését illeti, Azt hiszem, nagyon sok pozitív fellépés történt. Nem akartunk mindenképpen új szabályozást létrehozni. Például az együttműködő gazdaság területén e, különböző partnerekkel dolgozunk, különböző intézményekkel, és azt kérdez, kérjük, hogy hogy szabályozzuk a kollaboratív gazdaságot. Ehhez esetleg irányelvet kellene megfogalmaznunk, hiszen túlságosan sok ezzel kapcsolatos jogszabály létezik, ez, e között kellene néha rendet tenni rájöttünk arra, hogy most olyan jogszabályok vannak életben, amelyeket a kollaboratív gazdaság szolgálatába állíthatunk, illetve az egységes piac aspektusait megvalósíthatjuk. Tehát itt egyszerűsítettük a szabályozást, ami pedig a rendeletet, vagy a deregularizációt illeti, aktívan dolgozunk két területen. A szellemi tulajdonjogokat jegyeztem föl, lehet, hogy ezen a területen csökkenthetőek lennének a jogszabályok, illetve ott a REACH, um, illetve a repülésügy. Ami pedig a partnerekkel való együttműködést illeti, Remélem, hogy az Egyesült Államokkal kapcsolatban semmi nem változik majd, az Európa, az, ami pedig az Európai Unió Oroszország találkozót illeti, hát az utolsó ilyen 2013-ban volt, azóta, azóta nem beszéltünk ö, ezzel a partnerrel, nem került szóba az, hogy mikor kerül sor a következő ilyen ülésre. Az ezával azonban együttműködünk a Galileo és a Kopernikus kapcsán. Elnök, köszönöm szépen mind a kettőjüknek, és szeretném elmondani, hogy november 28-29-én kerül majd sor a következő szakbizottsági ülésre, és akkor meghívjuk majd az Európai űregynek űr egy ügynökséget. Szeretném tehát tájékoztatni Sepkovics urat, illetve Bienkowska asszonyt, Ekkor a stratégiák megvalósításáról fogunk beszélni, illetve amint erre lehetőség nyílik, erről fogunk beszélni. Köszönöm szépen, hogy elindították ezt a stratégiát, ez rendkívül fontos és izgalmas javaslat született az Európai Unió számára. Köszönöm szépen, és minden jót kívánok! Thank you, Thanks. Thanks a lot. Another, and don't, uh don't, don't leave me this. with <laughs> the the NATO, the NATO meeting. You go no? to NATO. <laughs> no, industry. Industry. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Az ITSZ Bizottság jelenlegi tagjai, az ITSZ Bizottság korábbi tagjai,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 Uh, dear friends, um, well, if I may... Kérem, hogy foglaljanak helyet, és uh, kezdjük meg az ülésünket. Az ACER uh, előadása az éves uh, nyomogatási jelentésről és eszmecsere ez egy tipikus találkozó, nem az első ilyen találkozó már az ÁCER képviselőivel itt az ITRE szakbizottságban. Nem csak az ACER igazgatója van itt körünkben, illetve a szabályozók testületének elnöke, hanem itt van az adminisztratív testület elnök asszonya és és az ügynökség adminisztratív testületének elnök asszony, a korábbi ITRE tag, Jadana Szizal asszony. Romána? Rom, Roma, Romána Szizel asszony, elnézést mondja az elnök. Romana Jordan Szizel asszonyról van szó. Örülünk annak, hogy eh, itt van eh, körünkben. Hogyha ön szeretné kezdeni, akkor ön kezdje meg a, a vitát a megjegyzéseivel. Igen, köszönöm szépen, köszönöm Jerzsi. Tisztelt parlamenti képviselők, néhányan önök korábbi kollégáim nagyon örülök, hogy ismételten itt lehetek. Most már úgy, mint az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség adminisztratív testületének asszonya. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a testületünknek kilenc tagja van, kettőt az Euró- a tanács, kettőt az Európai Bizottság, kettőt az Európai Parlament nevez ki, és nagyon örülök annak, hogy engem az Európai Parlament nevezett ki. Renata Mest, a másik tag, akit önök jelöltek ki, professzor Uren Leplicet, és Antonio Holgen Villegas de Vasco Szeloszt és az Európai Parlament jelölte ki, mint póttagokat. A feladatunk az az, hogy a költségvetést létrehozzuk, annak végrehajtását, nyomon kövessük a belső szabályokat, nyomon kövessük, mi jelöljük ki az igazgatót, illetve formálisan mi jelöljük ki a szabályozói testület tagjait is, és mi gondoskodunk arról, hogy az ügynökség elvégzi feladatát megfelelő módon. Láthatják, hogy mi nem felelünk a belső piaci jelentésért, és ezért ülök én ma ezen a helyen, de szeretnék egy üzenetet átadni önöknek, és plusz egy percet szeretnék az idejükből felhasználni. Mióta én az administratív testületben kezdtem el dolgozni, ez év januárjában, azóta nagyon sok időt szenteltünk egy fontos kérdésnek, ez pedig az emberi erőforrás hiánya. Szeretném átadni az üzenetet önöknek, hogy ez nem csak egy technikai kérdés, ez nem egy technikai kihívás, ez politikai kihívás, és miért? Azért, mert az Energia Unió az egyik politikai prioritása ennek a mandátumnak, a gáz és az elektromos áram belső piaca elengedhetetlen pillére ennek az Energia Uniónak. Ennek a liberalizált piacnak hatékonyan hatékony előzés alá kell kerülnie, és azt kell biztosítanunk, hogy átlátható ez. Az emberi erőforrások kérdése ezért tehát politikai jelentőségű. Itt abba is hagyom, mert nem akarok visszaélni az idejükkel, de kérem, vegyék ezt figyelembe a következő alkalommal, amikor költségvetési kérdésekről beszélnek, vagy amikor arról beszélnek, hogy új szabályokat fogaznak, fogadnak el, vagy új rendeletet fogadnak el. És szívesen megmutatom ezt a kihívást önökkel egy másik alkalommal. Elnök, köszönöm szépen, köszönjük a megjegyzéseit. Romana Jordan Szizel asszony. Tíz évet töltöttünk el itt együtt ebben a szakbizottságban 2004 és 2004 között. Most viszont rátérünk a többi vendégünkre. Szeretném őket üdvözölni, de szeretném megadni a lehetőséget arra, hogy Alberto Potocsnyik úr beszélhessen, aki az átszer igazgatója. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok az Európai Parlament képviselőinek. Öröm és megtiszteltetés számunkra az, hogy ismételten ebben az évben, ez már szokásossá válik, hogy beszámolhatunk a piac nyomankövetési jelentésünkről. Egy rövid összefoglalót szeretnék adni arról, hogy mi is van ebben a tanulmányban, mire jutottunk, milyen ajánlásaink vannak. Ez már az ötödik jelentés, amit közreadunk, és a jelentés részletesen beszámol az európai energiapiac integrálásáról. Megpróbáltuk az akadályokat azonosítani, és így kialakítottunk ajánlásokat is, amelyekkel ezeket az akadályokat leküzdhetjük. Kezdjük egy jó hírrel. 2010 óta első alkalommal a legtöbb európai fogyasztó élvezhette az alacsonyabb árakat. Ez nem csak a liberalizáció oka, ennek a nemzetközi energia trendek és az okai, de most már láthatjuk, hogy az előnyök elérnek a fogyasztókhoz. Ez főként a gázfogyasztókat illeti, de vonatkozik ez az elektromos fogyasztásra is, az ipari fogyasztók esetében. Sajnálatos módon a lakossági fogyasztók csak az, a tagállamok felében élvezhetik az alacsonyabb árakat. Ezen az ábrán is láthatják azt, hogy az árak mutatják azokat a trendeket, amiket már évek óta láthatunk eh, a nagybani mértékben. Különbözőség van az árak összetételében, amit a fogyasztók fizetnek. Az árak energia összetevője csökkent, az energia komponens folyamatosan csökken, ez azt jelenti, hogy a nem vitatható része az áraknak, ahol a verseny nem alakulhat ki, ez a része az áraknak még mindig növekszik. És ha megnézzük most az elektromos áramot a háztartások esetében, akkor a verseny itt csak az árak halmadában alakulhat ki, a többi része a hálózati árak, illetve más szolgáltatások ára, beleértve ebbe a megőrlegő források támogatását is. Ezek megkétszereződtek az elmúlt öt évben, ezért a javaslatunk az az a tagállamok számára, hogy vizsgálják ezt meg, és vizsgálják azt meg, hogy milyen mértékben ezek a díjak, amelyeket például a megülő energiaforrások támogatására fizetnek, hogyan lehet ezt lefedni más módon, nem pedig ezekkel a díjakkal. Ahogy mondtam, ez ugyanis akadályozza a versenyt. Ahogy mondtam, látjuk most már az előnyeit a további integrációnak a nagykereskedelmi piacon, és nézzük meg azt, hogy ezek a piacok hogyan működnek. A gázpiac esetében azt láthatjuk, hogy ez nagyon jól teljesít. Bizonyára emlékeznek arra, hogy az elmúlt évben is volt egy hasonló dia, de akkor a helyzet nem volt ennyire jó. Ezért eh, itt az eh, átlagos forrásköltségeket láthatjuk a holland TTF esetében a sárga területek azok a területek, ahol minimális a különbség, tehát kevesebb, mint egy euró, és a világos kék országok azok, ahol egy-két euró a különbség, a sötét kék országok az, ahol a magasabb ez az arány tehát a sárga terület növekedik. Tavaly például Spanyolország nem volt még sárga, most már az. Görögország nem volt világos kék, hanem sötétkék volt tavaly, és ebből két üzenetet lehet levonni. Az egyik az az, hogy a piac integráció halad, és ami számít, az nem a gázforrásokhoz való közelség, mert különben kellett Európában lenne legtöbb sárga rész, hanem inkább a, attól függ minden, hogy milyen közel vannak a jól működő piacokhoz. Ezért fontos úgynevezett hubokat kialakítani a piac számára. Vagyis azt mondjuk, hogy nem kell sok mindent változtatni a modellen, ez jól működik, csak megfelelően kell ezt alkalmazni. Az elektromos nagykereskedelmi piac már egy másik történet, itt azt láthatjuk, hogy a kapacitásokat hatékonyan ö, különítik el, ez stabil tavaly óta, 84% viszont javítani kell a határokon átnyúló kapacitás kapacitást. Ugyanakkor voltak panaszok is az alacsony árak miatt a piacon. Itt azt láthatjuk, hogy ez az eredménye a túltermelésnek bizonyos piacokon, Hollandiában és Németországban. Az árcsúcsok eltűnnek, azt láthatjuk, hogy tartósan alacsonyabbak maradnak az árak, nem ugranak ki. Ez egyfajta ördögi kör teremtett, mert van túltermelés, most már túlkapacitás, alacsonyabb az ár, ez azt jelenti, hogy egy olyan probléma áll elő, hogy nincs pénz, nem történik meg a befektetés, és a kapacitás támogatási mechanizmusokat vezetnek be. Ezekkel a támogató mechanizmusokkal az a gond, hogy ezek nagy részét Európában nem piaci alapon teszik meg, egyre inkább a piacon kívülre helyeződik a tevékenység. És itt visszatérhetek arra, amit már mondtam néhány perce, a fogyasztók által fizetett pénz ár az nem az piactól függ, hanem ezek adminisztív díjak. Mi inkább azt javasolnánk, hogy használják, a, használják annyira a nem piac alapú megközelítést, intézkedéseket, főként akkor, hogyha ezek az intézkedések jellegükben nemzetiek. Másik kérdés az az, hogy az elérhető fizikai kapacitást milyen mértékben használják a kereskedelemre. Ez idáig azt láthattuk, hogy a jelenlegi interkonnektorok esetében csak 28%-ot alkalmaznak Európában összességében. Nem vagyunk naívak, a 100%-ot nem lehetne használni, de a 28% azért aggodalomra ad okot, és az ügynökség azt vizsgálja, hogy hogyan lehetne a kapacitás kalkulációkat javítani ahhoz, hogy jobban ki lehessen használni ezeket a kapacitásokat kereskedelmi célból. Ez egy rövid összefoglalása annak, hogy hogyan teljesít a piac, a gáz, nagykereskedelmi piac jól teljesít, az elektromos áram esetén vannak még kihívások. Nézzük a kiskereskedelmi szintet. Itt azt láthatjuk, hogy a szabályozott árak számos tagállamban még fennállnak, a háztartások, vagy akár az ipar esetében is. Úgy véljük, hogy a szabályozott árak akadályozzák a verseny kialakulását, sőt, tavaly óta az ügynökség létrehozott egy kiskereskedelmi versenyindexet, ahol összehasonlítjuk a különböző kiskereskedelmi árakat verseny szempontjából. Nem akarok túl sok időt tölteni a részletekkel, de kilenc dimenziót vizsgálunk ennek kapcsán. Hogyha összehasonlítjuk a kiskereskedelmi árak teljesítményét Európában, és megvizsgáltuk azt, hogy a liberalizált árupiacok esetében, illetve a szabályozott áru piacok esetében és az átmeneti piacok esetében azt láthatjuk, hogy a liberalizált piacok jobban teljesítenek, mint a szabályozottak. Megvizsgáltuk a úgynevezett switching rétet. Ez az, hogy milyen mértékben tudják kihasználni a több lehetőséget, az árakat a fogyasztók. Itt is pozitív korrelációt láthatunk, bár vannak más elemek is, amit a fogyasztók figyelembe vesznek, amikor arról döntenek, hogy váltanak-e áramszolgáltatót, vagy sem. A jó hír az az, hogy a liberalizáció érettebbé vált. A korábban liberalizáló államok esetében a diverzitás eh, növekedett, vannak zöld komponensű ajánlatok, vannak olyan helyek is, ahol nagy keslemi árakat alkalmaznak, és ebben a tekintetben mi azt ajánlanánk a tagállamok számára, hogy az energia, illetve a hálózat a hatékonyságot vegyék figyelembe, és vegyék figyelembe a dinamikus árkialakítást a végső felhasználók számára. Utolsó pontként a szolgáltatóváltásról, hogyha a fogyasztók számára választási lehetőséget akarunk adni, és azt már akarjuk adni lehetőséget arra, hogy, hogy átválthassanak más fogyasztóra, akkor itt láthatjuk, hogy milyen jogi előírások vannak a tagállamokban. Azt láthatjuk, hogy általánosságban a tagállamok a három hetes kívánalomnak megfelelnek, de amikor a panaszokról van szó, a panaszok kezeléséről van szó, akkor azt láthatjuk, hogy a legtöbb panaszt a szerződésekkel, illetve az árkedésekkel kapcsolatban nyújtják be. Mi itt alternatív vita megoldási mechanizmusokat alkalmazását ajánljuk, hogyha nem a nemzeti hatóság a vitakezelő, akkor abban az esetben ezeket a tevékenységeket a nemzeti hatóságnak kell felügyelnie. Ezzel le is zárom, köszönöm a figyelmüket, utolsó megjegyzésem, ezt a jelentést már öt éve adjuk ki, 384 oldal volt tavaly, most is körülbelül ugyanennyi volt. Jövőre csökkentenünk kell a terjedelmét ennek a jelentésnek. Got together with us representative of um, two mm, another institutions. Köszönöm. Örülök, hogy együttműködött velünk egy másik intézmény képviselőjeként. Örülök annak, hogy itt vannak a körünkben, és hogy az Európai Energiafelügyeletek ügynöksége képviseltette magát, illetve hogy a szakértőnk, Lord Mook, aki elnök kíván-e szólni. Ha így van, akkor nagyon örülnénk neki. Köszönöm szépen, elnök úr, mindig nagyon jó, hogyha szót kapunk, anélkül, hogy azt kértük volna. Nagyon hálás vagyok, hogy megkaptuk ezt a lehetőséget, hogy önökhöz szólhassunk. Szerintem nagyon fontos, amit Alberto mondott. Ez a dokumentum Eh, tulajdonképpen ugye a, a diák csak 15, 11 percnyi időt vettek igénybe, eh, nem eh, igazán mutatja be, hogy mennyire értékes ez a dokumentum. A döntéshozók nemzeti és európai szinten is nagyon nagyra értékelik, nagyon megbecsülik ezt. Azért, mert nagyon komoly döntéseket kell meghozni, a, az, ha a helyzet megváltozik, akkor ugye biztos, hogy meg fog változni az előállított mennyiség, energiamennyiség, és nagyon fontos nyomon követni azt, hogy mi történik a piacon. A második dolog az előadás, amelyet most tartottak meg, az nagyon jól mutatja, hogy hogyan, milyen változások vannak az árakban. A... Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen iskolai bizonyítvány, amilyen az enyém volt, amikor én iskolás voltam, hogy hát lehetne jobb is, még van mit javítani. Ezt mondhatjuk el a jelenlegi helyzetről is. Nem biztos, hogy a tegnap, illetve a múltbeli eredményeket látva ennek a szervezetnek én az elnöke lennék, de azért a szervezetek jól együttműködnek, viszont a feszültség az abban van, hogy a nemzeti hatóságoknak kevés az ideje arra, hogy az acerrel kapcsolatos tevékenységeket elvégezzék, mert nemzeti szinten is rengeteg feladatuk és felelősségük van, és akkor ugye az erőforrások hiányából ered ez a feszültség, és ugye hogy nagyobb mértékben kívánnak támaszkodni a nemzeti felügyeleti hatóságokra, de hát gondolom mindenki érti, hogy a megszorító intézkedések kihatnak a nemzeti felügyeletekre is, a képzés, a piac folyamatos felügyelete és a jogszabályok betartatása az humán és egyéb erőforrásokat igényel, viszont a megszorítások nyomán komoly nehézségek alakulhatnak ki. Mi ettől a szakbizottságtól mindig komoly támogatást kaptunk, és elődjünkre váltak mindig a javaslatok, amit ez a szakbizottság tett, a parlament állásfoglalásai, és így tovább. És hát sikerült pici javításokat lenni, de mindig, mindig ugyanoda jutunk vissza az erőforrásokra. És Én mindig úgy éreztem, hogy megvan az a kockázat, hogy megfosztjuk az ügynökséget, az európait és a nemzetieket is a szükséges erőforrásoktól, az, a, hogy az energiakereskedelmi rendszerben is, és ennek meg lesz a bőtje, lehet, hogy nem az én életemben, hanem később, de komoly botrány lesz. A költségvetési hatóságokat fogja érinteni majd főként, a felügyeletektől fog ez kiindulni de én azt mondom, hogy kérem, segítsenek bennünket, hogy a piac monitoringot megtarthassuk, el tudjuk végezni, és a második dolog, hogy legyünk nagyon óvatosak, tehát a kereskedés és ez, amit most teszünk, ezek a lépések ne üssenek vissza később, és köszönöm szépen, hálás vagyok a lehetőségét, hogy kiegészíthettem a kollégám által elmondottakat. Köszönöm, mondja az elnök, most már azt hiszem mindenki elégedett lehet, miután három előadást meghallgattunk tulajdonképpen és kérdezem a képviselőket, hogy tegyék fel a kinek van kérdése. Először Rübig úr következik, hiszen ő a kapcsolattartó tulajdonképpen az ACR-rel parancsoljon. Köszönöm szépen! Diese Sitzung Nagyon örülök, nagyon örülök annak, hogy lezajlik ez az ülés. Az ACR nagyon fontos szerepet játszik a belső piacon, és eh, szeretnénk egy energia és elektromos áram belső piacot, ezt szeretnénk a lehető leghamarabb végrehajtani. Szeretnénk leépíteni a határokat, és szeretnénk egy egységes európai elektromos áram belső piacot. De ez csak akkor fog működni, hogyha az átszer és a bérek közötti tevékenységet jobban koordináljuk. Én ezt szeretném, és talán ez is az a válasz a kérdésre, hogy túlságosan kevés emberi erőforrásuk van. Úgy gondolom, hogyha együttműködésen gondolkodnának el, ez egy megoldás lehetne. A másik pont, ami engem foglalkoztat, ez a kérdés, az árzónák kérdése. Mély viták folytattunk itt az Európai Parlamentben erről. Igazából két különböző szavazás során amellett szálltunk sikra, hogy ne legyenek új árzónák. Nem értjük azt meg, hogy nemzeti határok mentén alakítsák ezt ki, Az ellentmondásban van a szabad mozgás elvével. Ezért itt egy nagyon komolyan bevendő ellenállása van az Európai Parlamentnek arra van szükség, hogy megvizsgáljuk a koncepciót, hogy hol vannak a problémák, és hogyha egy tagállamban az infrastruktúra nem megfelelő, akkor ezzel az országgal azon kell dolgozni, hogy az infrastruktúrát megfelelően rendbe hozzák kapacitás szempontjából. Úgy vélem, hogy mielőtt még döntést hoznánk itt, azt kérném, hogy várjuk meg az ENCOE döntését, már majdnem befejezték a tanulmányukat, jövőre lesz majd az ENCOE-nek egy értékelése, és eh, az NTO döntése után az Európai Bizottság is elemezhetne, megvizsgálhatnák a döntések jogi alapját a jogi szolgálat részéről. Ezért úgy, gondol, úgy gondolom, hogy az egyszer a jövő szempontjából nagyon fontos feladattal rendelkezik, de azt kérném, hogy amit az Európai Parlament egyértelműen eldöntött, azt tartsák tiszteletbe, és a parlament döntése alapján járjanak el. Köszönöm szépen. Macskorik. Kori Karincs. Köszönöm, kolléga. Karincs képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, nagyon érdekes az egyszer munkája, és nagyon fontos tevékenységet végez. Én szerettem volna egy megjegyzést tenni, és két diával kapcsolatban pedig kérdeznék valamit. Az ötödik dia az egyik, amin az eletesi költségek szerepelnek már a gáz esetében, Európában, ahol a három különböző, ahol a három különböző szín volt, és a másik pedig, ahol a villamosáram, illetve a gáz piac szerepel a dián, hogy a felügyelet hogyan működik. A megjegyzésem az az első diával kapcsolatos, ahol a balti államokat, illetve Romániát és Bulgáriát látjuk. Ott ugye az a probléma, hogy egyetlen egy beszállító van, és nincs verseny, az árak így is magasak, az, árfor, az orosz gárforrások vannak a legközelebb, és hát ugye egyébben négyszer jönnek ezek a statisztikák a bizottságtól, és persze, hogy a verseny fog egy piacot létrehozni, nem pedig az, hogy hol van az energiaforrás. Tehát fontos szerintem segíteni azt, hogy a piac megnyíljon. Ez a megjegyzésem. A kérdésem pedig a következő. A tizedik oldal, tehát a tizedik dia, ahol a felügyelt piacok, a gáz és a a energiapiacok. Ugye a saját tagállamainkról van szó, itt jöttek ezek létre. Tehát itt Észtország, Lettország még mindig nem rendelkezik semmilyen más forrással. Ez gyakorlatilag egy fizikai akadály, ami viszont megoldható lenne, és lett gázvonalak esetében Lettországban pedig egy monatórium, mor- mm, monopólium lejártával, amely egyébként majd le fog járni, de 99-ben ö, adták ezt ki exkluzíve. A gáz, illetve a villamos energia esetében is megvan a szabályozás, és kérdés, hogy mit kell tenni ennek az eltávolítása érdekében, vagy azt mondják az országok, hogy ó, hát lehetetlen, hogy ne mi szabályozzuk a saját nemzeti piacunkat? Ez a kérdésem, hogy önnek mi a véleménye. Köszönöm, mondja a Koklicek elnök úr. Most Telicska úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, megköszönöm a jelentést és ha jól értettem, akkor majd kapunk még további információkat. Ugye, ha jól értem, akkor a lényeg az ugye benne van a szövegben, de én azt szerettem volna, hogy a, egy kicsit átláthatóbb lenne ez a helyzet, és hogy mondjuk konkrét ajánlásokat fogalmazzanak, meg egy kicsit vilá, világosabban fogalmazzanak, tulajdonképpen mondhattam volna így is. Tehát, hogy ha önök azt mondják, hogy egy ördögi körben maradunk benn, akkor kicsit konkrétabban fogalmazzanak, konkrétabb ajánlásokat tegyenek. Ugye az is elhangzott, hogy bizonyos korlátokat kell szabni, és végül azt mondják, hogy hát igen, nemzet, a nemzeti szinten is gondok vannak. Én nekem az a véleményem az acerről, hogy igenis legyen világos, egységes álláspontja. Tehát foglaljon el világos álláspontot, tudja azt, hogy mi a feladata a piacon. Ugye beszéltek itt a különböző mechanizmusokról, a ö, a nemzeti szintről, de szerintem a jelentés a sokkal nyersebben fogalmaz. Én sokkal jobban szerettem volna, hogyha önök világosabb üzeneteket küldtek volna, világosabban fogalmaztak volna az előadás során. Végül pedig jó a, a jelentés, persze az igaz, hogy a vélemények változhatnak, vagyis hát mindenkinek más lehet a véleménye a e, sárga részről, a gázpiacról, a nyugati gázpiacról, és így tovább önök azt mondják, hogy ez egy olyan piac, amely nagyon jól működik, szerintem messzebb is lehetne menni, már ami ezt a sárga részt illeti. És amiről Rübik úr beszélt. Én egyetértek vele, támogatom azt, amit ő elmondott. Tehát az igaz, hogy piacokról van szó, de kiszolgáltatott országokról is. Tehát összességében nézve, ami azt illeti, hogy nekünk ez egy saját kezdeményezésű jelentésünk, a bizottság megfogalmazza az ajánlásait, önök pedig további kapacitásokat kérnek az egyszer számára a jövőben. Szerintem mi ezt így egymás között ezt az üzenetet nagyon jól értjük, de azért nyilván szükség lenne arról is beszélni, hogy milyen kockázatok rejlenek ezen, ezeken, ezeken az, ezekben az ágazatokban, és hogy az egyszer pontosan milyen fel, új feladatokat lát el, milyen új szerepet tölthet be. A kompetenciái folyamatosan alakulnak, és talán, hogyha ezt az üzenetet fogalmazzuk meg, akkor ezt mindenki értheti, hogy a, a kihívásokkal összefüggésben milyen feladatok alakulnak ki. Én ezt mondanám, hogy mi vár ránk, és hogy valami sokkal összetettebb, és ilyen és ilyen jellegű feladatok, és ebből ez és ez következik. Én így fogalmaztam volna. Köszönöm, köszönöm a hozzászólást, mondja az elnök, és most pedig Potosnyik úrnak és Malkornak adom meg a szót, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a kérdéseket. Egy-két kérdésre reagálnék. Rübik úr, a koordinációra kérdezett rá, az ÉSZA és a BEREK koordinációjára. Én tudom, hogy már felmerültek ezzel kapcsolatban bizonyos megfontolások. Nem tudom, hogy a bereknél dolgozó kollégák osztják-e ugyanezt a véleményt, de én ezt egyelőre szervezeti kérdésként meghagynám a bizottságnak. Azonban annyit elmondanék, hogy több berek képviselő is van, aki egyébként kölcsönösen felel az energiáért, és egyenebben a bizottságban ül, tehát azért eleve van együttműködés ebből fakadóan. Aztán az Európai energiafelügyeletek tanácsában van egy olyan projekt, ami azt támogatja, hogy proaktívan lépjenek fel az ügynökségek, és hogyha energiakérdésekkel, ilyen energiakérdésekkel találják szemben magukat, közösen lépjen fel mindenki, a berek is ide tartozik. Remélem, hogy ez egy olyan fejlemény, aminek az eredményeképpen valódi együttműködés valósul majd meg. És ha még valamiről gyorsan mondhatnék valamit. Én eh, nyilván értem az, a legjobban az angol nyelvet, eh, ezzel hozzám közelebb. Szerintem nagyon direkten fogalmaztunk, a kollégám is, ez nem volt eh, puha, vagy nem elég világos. Nagyon fontos, hogy a jelentés az ennek az egésznek az analitikáját megvilágítsa, tehát ilyen információkat adjon, teljesen mindegy, hogy maga az eszmecsere hogyan zajlik. Ami pedig a pozitívebb üzenetet illeti, én nagyra becsülöm a megjegyzéseket. Eh, hát ahogy itt az időm végét töltöm, minden évben, az elmúlt évben én azt mondtam, hogy még ez az egész nem robbant föl, de lehet, hogy majd, ha én távozom, akkor itt valami nagy botrány lesz ezért mondtam ezt a figyelmeztetést, állandóan újabb és újabb erőforrásokat kértünk minden évben, és én foglalkoztam nemzeti szinten, európai szinten is költségvetési kérdésekkel, és így tovább. Egész egyszerűen eh, nincs erre más válasz, ez a szakbizottság ért bennünket, és én optimista vagyok egyébként a bizottság javaslataival kapcsolatban. Nem tudjuk, hogy mik lesznek ezek a javaslatok, de azért eh, én optimista vagyok. Tehát, hogy lesz-e Er, ezzel kapcsolatban leismert. Tehát ugye elismerik majd, hogy az új feladatokhoz kellenek új erőforrások. Lehet, hogy a, ezt a lemaradást nem hozzuk be, a múltbeli lemaradást, de legalább az újabb feladatokhoz, politikákhoz e, új e, erőforrásokat adnak és a remit rendelettel kapcsolatban is remélhetőleg ugye több finanszírozást adnak majd, hogy az ügynökségek elvégezhessék a munkájukat. Én nagyon remélem, hogy ez az intézmény is, a parlament is pozitívan reagál, és én igenis támogatom a pozitív üzenet gondolatát, de hát nagyon sok, nagyon sajnos, nagyon sajnálatos az, hogy eddig ez nem hozott eredményt. És most abban az évben tartunk, ahogy Alberto is hangsúlyozta, és ezt én is mondtam, hogy ezt a, ez a jelentés ezután igencsak soványka lesz, és ez nagy veszteség lesz mindenkinek, de muszáj, hogy az erőforrásokat máshova irányítsuk. Meg kell hozni ezt a döntést, hogy hova és mire fordítjuk az erőforrásokat, illetve hogy kapunk-e többet. Köszönöm szépen, Mag úr és Potosnyik úr kap szót. Köszönöm. Először is az árzónákról hadd vála- szó, szóló kérdésre hadd válaszolják. Telicska úr és Rübik úr is érintette ezt a kérdést, illetve a eh, technikai, komplexebb kérdésekre is. Tehát egy rövid megjegyzés az energia és a digitális gazdaság kapcsolatáról. Hát nyilvánvaló, hogy az intelligens hálózatok és az intelligensebb felügyeleti szervek és intelligensebb fogyasztók léte azt jelenti, hogy kell egy ilyen kapcsolat. Hogy igen, attól egy kicsit még óckodnék, hogy uh, valaki digitálisan uh, natív, de hát azért uh, azt remélem, hogy a berek elfogadja az együttműködést, ez a világos irány, amiben el, amiben el kell mozdulnunk, amerre el kell mozdulnunk. Az információtechnológiai ágazatból átlépnek cégek az energiaszektorba, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak. Ez, ez már a valóság. Kollégák is úrnak mondanám, hogy Ugye mit kell tenni annak érdekében, hogy a szabályozott árakat el lehessen távolítani. Ugye igen, ez az egyik célunk, hogy ezeket a államilag meghatározott árakat meg lehessen szüntetni, de kell hozzá garancia, kell arra a garancia, hogy a kiszolgáltatott fogyasztók érdekei nem sérülnek, és nagy és kisker szinten is lépésekre van szükség. Egyrészt garantálni kell azt, hogy többféle forrás legyen, mondjuk ebben az esetben a gáz, de lehet ez a villamos áram is, tehát hogy a, az energiaszolgáltatók választhassanak, hogy melyik forrást használják, és hogy így tudjanak versenyezni egymással a piacon, mert egyébként ugye valakinek már eleve monopóliuma van, ami nem segít. A második dolog pedig az, hogy az akadályokat megszüntessük, tehát a, a kiskerpiacra való belépés előtti akadályokat. A harmadik aspektus pedig, ez gyakorlatilag magatartási dolog is, nem csak felügyeleti, az, hogy a fogyasztókat tájékoztatjuk a jogaikról, tehát hogy tisztában legyenek azzal, hogy milyen jogaik vannak, és hogy milyen előnyökkel jár a liberalizáció. Amit az elmúlt években eddig megtettek, az az, hogy az első aspektussal foglalkoztak, illetve bizonyos mértékig a másodikkal. Tehát, hogy integrálják a piacot, hogy több energiaforrás álljon rendelkezésre minden egyes országban, a mi célmodellunk, ami, amelyet felügyeleti testületekként elkészítettünk, azt mondja, hogy legalább három különböző forrásnak kellene létezni. A származási ország, útvonal és ellátó szempontjából azért, hogy legyen valamely, valamilyen verseny, és ezután még az akadályok megszüntetésére is szükség van. Ami a, az ajánlásaink célokat illeti, ugye azt kérte a képviselő, hogy ambiciózusabbak legyünk, határozottabbak, és ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy ha megnézi a jelentést, azért ebben nagyon sok konkrét ajánlás van. Viszont a, a kapacitások témája az összetett, mert hogy sehol nincsen ha mindenütt jól működik a piac, és nincsenek korlátozott árak, és a fogyasztók is tájékozottak, akkor hogyha ha minden így működik, akkor, meg, akkor nem lenne szükség ilyen kapacitás mechanizmusra de nagyon sok tagállamban még tökéletlenül működik a piac, és ezért szükség van valamire, valószínűleg ilyen kapacitásmechanizmusokra szükség van. Amit mi kértünk, az az, hogy alapú kapacitásmechanizmusok legyenek, amelyek csökkentik a belső, belső piac torzulását azért, hogy, ne, hogy a kapacitási mechanizmusokon keresztül ne hozzunk létre újabb akadályokat az egyes tagállami piacokon. Aztán az Arizona kérdése is nagyon kényes kérdés, amelyel foglalkozni kell. Ennek egy aspektusát hadd emeljem ki. Én nem hiszem, hogy a fogyasztók érdekeit szolgáljuk akkor, hogyha egy Európa méretű piacon azt próbáljuk elérni, hogy sehol ne legyen semmifajta feltorlódás. Sokan azt mondják, hogy túl sok az infrastruktúra. Tehát bizonyos mértékig azt hiszem ez elfogadható, sőt optimális egy ilyen rendszerbe. Aztán persze az egy másik kérdés, hogy valaki ezt a problémát hogyan kezeli, és Olaszország, Svédország, Norvégia nem tagállam, de azért náluk is van egy belső zónarendszer. rendszer megpróbálnak piac alapon fellépni a szűk keresztmetszetek kezelésében, és hogyha az egyes zónák között ugye különbség van, valahol hiányzik kapacitás, akkor a kapacitást megpróbálják a legjobb módon elosztani. Az USA-ban a csomópontokon szabták meg az árakat, ők másképp léptek fel, azt mondták, hogy minden egyes csomópont egy másik zóna, és ott van meghatározva az ár. Tehát jelen pillanatban ugye határok vannak, amelyek ugye a tagállamok politikai történetéből, örökségéből származnak. A egy európai, az európai szervezet, amely ezekért a struktúrákért felelős, az energia infrastruktúrákért, megpróbálja elérni, hogy ne a határok alapján határozzuk meg a zónákat, hanem a villamosenergia hálózat realitásaiból induljunk ki, és erre alapozzuk a zónákat. De minden, mindig, bármilyen jól működő piacon mindig lesz szűk keresztmetszet, vagy hálózati túlterhelés, és hatékony kapacitás allokálási mechanizmusokra van szükség, hogy a problémák meg lehessen oldani, és el is fogunk jutni idáig. Rübik úr nem konkrétan erre kérdezett rá, de ha még egy másodpercet adnak nekem, akkor elmondom azt is, hogy Európában megvan annak a bizonyítéka, hogy ezek a határok tulajdonképpen strukturálisan hozzájárulnak ehhez, tehát e- ezekhez a e, hálózati túlterhelésekrehez, és mi mindig amellett érveltünk, hogy a különböző energiaáramlások közötti diszkrimináció megszüntetéséhez egy kapacitás alokálási mechanizmus kell. Ez nem azt jelenti, hogy mi föltördeljük a piacot, és hogy a kereskedelmet lehetetlené tesszük, egyáltalán nem. Mi csak azt garantáljuk, hogy a kereskedelmet a megfelelő feltételek mellett lehessen lefolytatni. Remélem, hogy válaszoltam valamennyi kérdésre. Azt hiszem, egy utolsó megjegyzést fűznék ehhez hozzá. Az, hogy én ma itt eljöhettem önökhöz, és meg tudtam válaszolni a kérdéseket, és el tudtam végezni ezt a munkát, azon alapszik, hogy Lubjanában és a nemzeti fővárosokban a kollégek nagyon kemény munkát végeztek a múlt évben, és szeretném elismerni az ő munkájukat és erőfeszítéseiket, mert ez egy egy éves projektnek az eredménye. Nagyon-nagyon sok ember dolgozott együtt rajta, nem csak Ljubljanában, hanem másutt is, és nagyon hálás vagyok az ő támogatásukért. Köszönöm. Jó. Köszönöm szépen a beszámolót. Mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy ez az ideális, a nagy feszültségű hálózatok egységességére szükség van, illetve fontos az, hogy megvédjük ezeket az északi tengeri erős szelektől, de reméljük, hogy önnek lesz igaza, és és megfelelően alakulnak a dolgok. Köszönöm szépen volt kollégánknak, Romana Jordannak a prezentációt, a részvételt, illetve Potosnik úrnak és mindenkinek. Nagyon remélem, hogy az új esztendőben lehetőség lesz majd egy eszmecserére, amely bebizonyítja az ön sikereit. Köszönöm szépen, és tisztelt kollégák! Az ITRE és a KULT szakbizottságok közös ülésére kerül sor holnap reggel 9 órától ebben a teremben. Ez azt jelenti, hogy a 2Q2-ben, és ne felejtsék el, hogy szavazni fogunk. Remélem mindenkivel találkozunk a holnapi nap folyamán. Köszönöm.